Jó reggelt, Jó reggelt kívánok! Jó napot kívánok! Mindenkit köszöntök az Európai Parlamentben, az Európai Demokrácia Házában, az egyetlen olyan intézményben, amelyet. Tehát az egyetlen olyan európai intézmény, amelyet közvetlenül a választópolgárok választanak idebe. Mindenkit szeretettel üzdvözlök itt az Európai Parlamentben, mindenki a saját országát képviseli, mindenkinek nagyon jó munkát kívánok. Azoknak, akik eddig képviselők voltak, és az új képviselőknek is, mindenkinek még egyszer jó napot kívánok spanyol nyelv után olasz nyelven is. A szeptember 20-ai, 1976-os szeptember 20-ai szabályzat alapján, illetve a Európai Parlament szervezeti szabályának 157-es cikke alapján az európai választások után megnyitom az Európai Parlament első ülését, mindezt az örömóda meghallgatása után, és kérem, hogy mindenki, emel, mindenki álljon fel ehhez. az, hogy felállunk, az nem jelenti azt, hogy az Európai Unióval egyetértünk. Amikor egy másik ország himnuszát hallgatjuk, akkor is felszoktunk állni tiszteletből. Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy a 14-es cikk 2-es bekezdésének értelmében az elnök, a mindenkori elnök felszólalásai alatt nem lehet vitát folytatni, főként olyan témákban, amely az elnök megválasztásától eltér, vagy pedig a parlamenti mentelmi vizsgálatok, mentelmi jog vizsgálataival kapcsolatos kérdésektől eltér. Éppen ezért a kilépő elnök ként fogom én most ideiglenesen vezetni ezt a mai ülést. Az összes hivatalos írat, amely a parlamenti képviselők megválasztásával kapcsolatos, át lesz majd adva a mentelmi jog az illetékes szakbizottságnak, mindezt a szabályzat 106-os cikkének értelmében a hármas cikk kettes bekezdésének értelmében pedig egészen addig, amíg ezeket a mandátumvizsgálat nem történik meg, vagy pedig ezzel ellentétes ismeretek nem kerülnek napvilágra, addig a parlament képviselői, parlamenti képviselőként működhetnek, egészen addig és onnantól kezdve, hogy aláírták az összeférhetetlenségi nyilatkozatot amennyiben bárkinek az európai parlamenti uh, képviselőséggel ellentétes, összeférhetetlen uh, posztja van, ez még uh, az 1976-os szabályzat értelmében, az nem veheti fel a parlamenti képviselői jogát. Azok, akik még nem írták alá az összeférhetetlenségről szóló dokumentumot, azokat kérjük, hogy a bejáratnál elhelyezett irodáknál írják azt alá, mert különben holnap nem szavazhatnak. Holnap reggel meg fogjuk szavazni az Európai Parlament elnökének személyét, mindezt a szabályzat értelmében fogjuk megtenni a 15-ös cikk értelmében, 15-ös cikk 1-es bekezdése értelmében a jelöltségek az Európai Parlament elnöki posztjára konszenzusos javaslattal a frakció nevében, vagy legalább 38 képviselő támogatásával kell benyújtani. Ennek a benyújtásnak a határideje pedig a mai napon jár le 22 órakor. Most pedig meg fogjuk választani a nyolc számláló biztost. Pide la palabra solamente para hablar de... Mihez szeretne hozzászólni? Szavazással kapcsolatos kérdésről van szó? Mert másról itt most nem lehet felszólalni, csak az elnök megválasztásáról. Másról nem lehet beszélni az ötös cikkre hagyatkozva, amely az akkreditációról szól, szeretném elmondani, hogy akik itt vannak, azokat megválasztották, de néhány képviselőt nem engedtek be. A katalán nép három képviselőjét nem engedték be ebbe az épületbe. Ez a ház a demokrácia háza, és akit megválasztottak, azt be kell ide engedni. Hiszen a katalán nép legálisan megválasztott képviselőit be kell engedni ide. Éppen ezért szeretném megkérni az elnököt és a megválasztott képviselőket, hogy tegyék lehetővé azt, hogy a demokrácia és az emberi jogok érvényre jussanak ebben a házban is. Köszönöm, elnök úr! Procediamo, procediamo all'estrazione. Akkor kezdjük a szavazó vagy számláló bizottságnak a megválasztását. Honorevole Jan Albrecht. Jan Albrecht elfogadja a számláló a biztosi megbizatást? Honorevole Peter Jár. Peter Jár elfogadja számláló biztosi kinevezést? Honorevole Henrik Overgaard Nielsen. Erik Overgaard Nielsen elfogadja a biztosi kinevezést? Jerzy Buzek, hát Buzek elfogadja a biztosi kinevezést? Avremo un ex presidente scrutatore. Egy volt parlamenti el, elnökről van szó. Nagyon uh, nagy tapasztalata van ezen a téren. Bernard Guetta. Bernard Guetta elfogadja a számláló biztosi kinevezést? È presente, sì. Itt van?

önnek nem jobb-közép csatárnak kell lennie, hanem számlálóbiztosnak. Barbara képviselő elfogadja a számlálóbiztosi kinevezést? Igen? Itt van? Igen. No. Ah, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Rendben.

kineveztük a következő személyeket. Albrecht per, l'urna AB. Ez az AB urnánál lesz, jár úr a CD urnáknál. Overgard képviselő az EG urnáknál. Buzek. Buzek úr a H és a K urnáknál, Guetta képviselő, az L és az M urnáknál. Honorevole Thaler per Thaler képviselő. NR. Az NR-nél. Sábó képviselő az S és a T urnáknál, Philips képviselő az U és a Z urnáknál. Kérem, hogy a számláló a bizottság tagjai jöjjenek fel az elnöki pulpitusra. Az elnök megválasztása holnap 9 órakor fog kezdődni, és ezzel lezárom a mai ülést.